és szeretném megkérni ezt a házat, hogy fejezzük be a stigmatizációját a HIV vírussal fertőzötteknek, illetve az AIDS betegségben szenvedőknek a stigmatizációját. Das war zwar auch nicht zur Geschäftsordnung. Hát ez sem uh, ügyrendi kérdés volt, de azért jogos hozzászólás volt. Rátérünk Rappini asszony jelentésére der Union in az EU VAM kódex létrehozása az EU VAM tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében. E, Grappini asszony szót kért, mint jelentéstevő, meg is adom neki, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is e, hadd mondjak köszönetet